globális tudásversenyben élünk, és egyetlen győztes pozíció van az első. Ez legyen a célunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak. És ezzel le is zártuk ezt a vitát, és a szavazás pedig szerdán kerül sorra. Más szóval holnap után 12.30-kor, más szóval fél egykor. Nézzük a következő napi rendi pontunkat, a Moreira jelentést. A vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára ez a témánk, és az előadó négy percben vezetheti be a vitát. Obrigado, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Ezt a jelentést igazából nem is én írtam, én véletlenül lettem jelentéstevője ennek a jelentésnek. A fő jelentés készítő ezt a jelentést rám hagyta, és ahogy mondtam, véletlenül lettem jelentés készítő, és egy kicsit nyomás alá is kerültem idő szempontjából, és nem is annyira támogattam a, ezt a jelentést, nem tehettem semmit, kineveztek jelentéskészítőnek, és vállaltam ezt a feladatot. Itt a kereskedelmi preferenciákról van szó, ez egy különleges jelentés, ahogy mondtam, ez egy tanácsi döntésre vezethető vissza. A bizottságot felszólították arra, hogy tegyen javaslatot a parlamentnek és a tanácsnak. Különleges kereskedelmi preferenciákról van szó, amelyek megfelelnek a diszkriminációellenes előírásainak a WTO-nak, és a WTO-tól kellett egy külön engedélyt eh, kérni ahhoz, hogy ezeket a kereskedelmi preferenciákat érvényesítetni lehessen. Mindezek ellenőre a bizottság javaslatokat tette az Európai Parlamentnek és az INTA szakbizottságnak, ahol én vagyok a jelentéskészítő, ahol, ahogy mondtam, véletlenül lettem jelentéstevő, és arról döntöttünk, hogy vitázunk erről a jelentésről, és szavazunk is erről. A szavazás eredménye ismeretes önök számára. És eh, elnök asszony, kedves kollégák, nagyon vitatott volt ez az egész kérdés az INTA szakbizottságban. Mind eh, azt illetően, hogy alkalmazhatunk-e kereskedelmi preferenciákat vészhelyzetben eh, segélyezésre egy adott országban, és pontosan ezért volt ez az oka, miért jogosnak találták a bizottság ezzel javaslatát, de kérdés is az, az is, hogy hogyan nézzenek ki a kereskedelmi preferenciák. Erről is nagyon sokat vitatkoztunk, arról is beszéltünk, hogy milyen feltételeket kell szabni Pakisztánnak. Az Európai Bizottság illetve a bizottságunk beszélt az Európai Bizottság javaslatáról, és az INTA szakbizottság különböző módosítókat is megszavazott. Ez azt jelenti, hogy eh, a, ez, ezek eh, a módosítók korlátoznák a Pakisztánnak adott kereskedelmi eh, könnyítéseket. Ezen kívül a védelmi záradékot is szeretnénk megváltoztatni. hogyha túl sok lesz a bevétel Pakisztánból azért, mert csökkentjük a vámokat, vagy megszüntetjük azokat, erről is beszélünk, egy másik módosítóban azt kérjük, hogy Pakisztán kapcsán ezt ne terjesszük ki a nyersanyagokra. Kedves kollégák, figyelembe kell vennünk azt, hogy Ezt csak akkor tudjuk végrehajtani, hogyha a WTO ad nekünk egy külön mentesítést, nem tudjuk ezt megkapjuk ezt az engedélyt a WTO-tól. Lehet, hogy szükségtelen erőfeszítések történtek így, de legalább meg tudtuk nézni a határait az ilyenfajta különleges kereskedelmi preferenciáknak, akkor, hogyha vészhelyzet áll elő olyan országokról van szó, ahol a politikai helyzet nem igazán tisztázott, tehát lehet, hogy ezzel most precedens esetet teremtünk, viszont lehet, hogy később ezt az eszközt politikailag is kihasználhatják, objektívabb lehetőségek is léteznek, amelyeket ki lehetnének használni az ilyenfajta esetekben. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Moraira úrnak, most pedig szeretném megadni a szót Krusz biztos asszonynak, aki helyettesíti az illetékes biztost, de Hucht urat, aki majd később csatlakozik hozzánk. Thank you, Madame le Uh, today... Köszönöm, elnök asszony. Ma egy jogalkotási javaslatot uh, tárgyalunk, vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák Pakisztán számára címmel ezt a javaslatot az Európai Tanács kifejezett kérésére az Európai Bizottság terjesztette be, az oka pedig eh, azok a eh, pusztító áradások voltak, amelyek tavaly pusztítottak eh, Pakisztánban és komoly károkat okoztak, anyagi károkat és emberéletekben is. Szeretném megköszönni az INTA szakbizottságnak a nagyszerű munkáját, eh, jobbító szándékát. Az Európai Bizottság javaslata egyoldalú és eh, ideiglenes eh, felfüggesztést ír elő, irányoz elő 75 exportcikk, pakisztáni exportcikk vonatkozásában. Ez a 75 export cikk a Pakisztánból behozott termékek egynegyedét érinteni két évre, amely két év egy évvel meghosszabbítható. Az Európai Unió tudatában van annak, hogy az ilyen kereskedelmi preferenciák olyan érzékeny szektorokban, ágazatokban, mint például a textilipar, káros negatív hatással lehetnek a hazai iparágakra. Éppen ezért ki kellett egyensúlyoznunk saját iparágunk érdekeit a pakisztáni érdekekkel, és figyelembe kellett venni más exportőr országok érdekeit is néhány kifejezetten érzékeny tételt választottunk ki, és csak ezeket érinti a kereskedelmi liberalizáció, valamint időhatáros a kereskedelmi liberalizáció. A kereskedelmi világszervezetet felkértük arra is, hogy a WTO szabályokat függesszék fel annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket meghozhassuk. A az ügyben jelenleg még tárgyalásokat folytatunk, egy sor VTO tagállammal remélhetőleg hamarosan rendeződik a helyzet. Lehet, hogy sokan már elfelejtették az áradás által sújtott emberekről készült televíziós képeket, de emlékeztetnék arra, hogy óriási a humanitárius szükséglet, illetve nagy volt a pusztítás is. Ezek a kereskedelmi intézkedések nem magukban állnak, hanem kiegészítik azokat a humanitárius és fejlesztési támogatásokat, amelyeknek összege immár elérte a 480 millió eurót. Ezek az ambiciózus kereskedelmi intézkedések szükségesek, szükségesek ahhoz, hogy Pakisztán gazdasága magához térthessen, és középtávon fejlődésnek indulhasson a súlyos természeti katasztrófa után. Ezért is remélem, hogy az Európai Parlament támogatni fogja ezeket a javaslatokat. Hadd beszéljek most akkor néhány módosító indítványról, amit önök benyújtottak. Az összessel nem tudok foglalkozni, de szerintünk van néhány, amely fontosabb. Vannak olyan módosítók, amelyek a kereskedelmi preferenciákat bizonyos általános elvek betartásához kötnék. Én értem, hogy miért nyújtottak be ilyen módosító indítványokat, és önök is tudják, hogy a hosszú távú kapcsolatrendszerünknek az emberi jogok részét képezik. Ugyanakkor itt most egy korlátozott idejű kereskedelmi intézkedésről van szó, a bizottság szerint éppen ezért ez a kondicionalitás most nem lenne helyén való. Az emberi jogi dialógus folytatódik, és ennek megvannak a megfelelő fórumai Pakisztánnal. Ott elérhetőek a fenntartható megoldások. A gondolom, hogy azok a feltételek, amelyeket Pakisztánnal szemben támasztunk, aláásnák a céljait a jelen rendeletnek. Pakisztánt egyébként nem tilthatjuk el attól sem, hogy a nemzetközi kötelezettségeinek megfelelő intézkedéseket hozzon a vámok területén. Olyan mechanizmusokra azonban lehetőség nyílik, amelyek eh, a Pakisztánba irányuló eh, import, eh, illetve vámmentes importokat érintik bizonyos szinten túlmenően. Azzal is egyetértek, hogy a preferenciákat nem szabad megadni azoknak a termékeknek, amelyek eh, veszélyeztetik eh, az unió egyes termelőit, vagy közvetlenül versenyeznek eh, bizonyos termékekkel. Olyan mechanizmusokra is van szükség, vagy lehetségesek, amelyek negyedéves jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Ugyanakkor itt figyelembe kell venni az administratív terhelhetőséget, és nem szabad feleslegesen engedélyi kiadási kötelezettséget előírni. Az Európai Bizottság eredetileg három évre javasolt ezeket az intézkedéseket. A kompromisszumos módosító két évre csökkentette ezt eh, az időszakot, amely kiegészíthető, meghosszabbítható egy évre. A további csökkentés azonban a preferencia intézkedések értelmét ásná alá, és értelmetlenné válna. November 10-én a tanács azt a javaslatot nyújtotta be, hogy hét termék vonatkozásában csak vám kedvezményt adjanak, ne pedig vámmentességet az Európai Parlament módosítóiban mindez nem tükröződik. A konzultáció megkezdődött a WTO tagállamokkal is, és további termékeknél lehet szükséges a vám kedvezményekre. Ezért is kell majd a függelékeknek a WTO megállapodást figyelembe venniük, amikor ez a megállapodás megszünetik. Az Európai Bizottság éves hatástanulmányt fog készíteni ezekről a vámkedvezményekről, és ezeket benyújtja a tanácsnak, valamint a parlamentnek, és ez megint csak egy ok arra, hogy ne csökkentsük az időintervallumát ennek a rendelkezésnek az Európai Bizottság továbbra is készen áll arra, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy megszülethessen ez a jogszabály, és segíthessünk felelősségteljesen a, azoknak a tagállamok, azoknak az országoknak, amelyek szükséget szenvednek el. Köszönöm. Két percben a következő felszólalók. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, hogy a Moreira jelentést tárgyaljuk most, önmagában nagyon fontos, és az, hogy most tárgyaljuk, ez még fontosabbá teszi, hiszen arra várunk, hogy megtudjuk, hogy a WTO a mentességet biztosítja-e. de nagyon fontos, hogy világos üzenetet közvetítsünk a kereskedelmi partnereink felé. Az Európai Unió világos eltökéltséget kell, hogy mutasson, további humanitárius segítségnyújtást kell biztosítani, és ez autonóm kereskedelmi kedvezményeket is jelenthet, hogy a pakisztáni gazdaság fejlődésnek induljon. Természetesen a WTO tárgyalások kapcsán időre van szükségünk, ez időigényes feladat, és az EU kereskedelmi partnereinek figyelembe kell venniük az EU kérését. Vannak bizonytalansági tényezők, de jelen pillanatban egy dolog bizonyos, stabil Pakisztánra van szükségünk, és nem szabad megengedni, hogy ez szélsőségek felé sodródjon az ország. A terrorizmus elleni harcban megbízható partnerre, partnerre van szükségünk. Az a bizottság beli kollégákat szeretnek, szeretnék köszönetet mondani, hiszen a mi szakbizottságunk érveit is figyelembe vették. Van még néhány kérdéskör, ami a külügyi bizottság számára nagyon lényeges először is. Nagyon fontos, hogy megmaradjon a kapcsolat a kereskedelmi intézkedések illetve az emberi jogok, társadalmi jogok érvényesülése között. Itt lehet, hogy eltér az álláspontunk. Az emberi jogok olyan kérdés, amely kulcskérdés minden megállapodásban az EU és Pakisztán között. A kereskedelem politikai kedvezményekben biztosítani kell, hogy Pakisztánban érvényesüljenek az emberi jogok. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a bizottság nem végzett teljes körű hatástanulmányt az intézkedések következményeivel kapcsolatosan. Tehát amikor megvizsgáljuk a következményeket a népességre vonatkozólag, most nézzük a frakciók képviselőt Kaspari úr két percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A pakisztáni helyzet három évvel azután, hogy megtörtént az áradás, még mindig szörnyű. A Pakisztánban élőknek ezért szükségük van a segítségünkre. Nagyon jó, hogy az Európai Unió cselekedett, és több milliós támogató csomagot adott az országnak. Én a kezdetektől fogva nem igazán voltam elégedett azzal, hogy a bizottság a tanács nyomására pontosan kereskedelmi intézkedéseket javasolt ahhoz, hogy Pakisztánnak rövid távon segítséget tudjunk adni. A szakbizottságban is többször elmondtam, azt is kértem azt a szakbizottságban, hogy azok, az Európai Unióban nálunk felelnek a külpolitikáért, tehát a főképviselő, jöjjenek el a parlamentbe vagy a szakbizottságba, és magyarázzák el ezt nekünk, hogy miért pontosan a külkereskedelmnek kell itt segítséget nyújtania. Tehát úgy gondolom, hogy itt az Európai Uniónak egy közös stratégiát kellene benyújtatnia, a bizottságnak egy ilyen stratégiát kellene kidolgoznia, és meg kellene bennünket győzni arról, hogy valóban van értelme annak, hogy rövid távon segítséget nyújtunk külkereskedelem által. Hálás vagyok azért, hogy Dávid, illetve más kollégáknak sikerült létrehozni egy olyan jelentést, amelyet támogattunk a szabizottságban, és e, itt kitértünk arra, hogy milyen időbeli kereteket szeretnénk látni, és remélhetőleg, hogy az így létrehozott megoldással e, el lehet majd a különböző zavarokat kerülni. A pakisztáni e, jelenlegi helyzet az az, hogy Bin Laden-t e, megölték, és valószínűleg a pakisztáni kormány tudott arról, hogy, hogy ott tartózkodott Bin Laden, ennek sokan nem örültünk a frakcióban, és persze kérdés az, hogy mi lesz a WTO véleménye, megkapjuk az engedélyt vagy sem. Tehát jó lenne az, hogyha holnap a módosító indítványokról szavazhatnánk, és jó lenne az is, hogyha nem lenne végszavazás, hanem inkább visszaküldenénk a szakbizottságba ezt a jelentést, és megvárnénk a VTO tárgyalások eredményét, és majd a végén adnánk meg a csomag számára a hozzájárulásunkat. Köszönöm szépen, most a szocialisták nevében Szuszta úr következik másodpercre. Tanti, signor commissario, sinceramente non comprendiamo perché la... Köszönöm. Biztos asszony, egész egyszerűen nem értjük azt, hogy az INTA bizottság többsége miért akarta ezt a témát vitára bocsátani, eh, ahhoz, hogy aztán később visszakerüljön majd a szakbizottsághoz. Mind a két eh, dolog eh, téves és eh, káros, eh, de az időrövidsége miatt most eh, csak röviden beszélek erről a témáról. Teljesen egyetértek eh, azzal, amit a bizottsági elnökünk elmondott súlyos precedens lenne, keletkezne akkor, hogyha egy humanitárius katasztrófa egy olyan világban, ahol ilyenek előfordulnak, rögtön ahhoz vezetne, hogy megváltoznak a kereskedelem politikai intézkedések, így is ezzel egyensúlytalansági helyzetek alakulnának ki és aláásnák a már létező egyensúlyi helyzeteket. Ráadásul a kereskedelem politikai intézkedések a fejlesztési támogatást nem helyettesíthetik. Pakisztán számára az előnyök nem fognak eljutni az árvíz által sújtott emberekhez. Az európai textilipar lesz a fő nyertese majd ennek a E, lesz a fő vesztese ennek a e, e, politikának, amit nem fogadhatunk el. Tudjuk, hogy más érveket is figyelembe kell azonban venni. Tudjuk, hogy a szolidaritáson túlmenően van egy másik oka ennek a segítségnyújtásnak, nevezetesen az, hogy Pakisztánt támogassuk a terrorizmus elleni harcában a pakisztáni hatóságok Bin Laden és Al-Qaida közti együttműködés eh, bizonyítékai eh, mutatják, hogy mennyire megbízhatatlan ez az ország. Ezt is figyelembe kell vennünk, valamint eh, azokat az emberi jogi kérdéseket is, amelyek a közelmúltban kerültek napvilágra. Köszönöm, mondja az elnök. Rinaldi úr kap szót két és fél percre. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim. 2011 májusában vitatkozni egy 2010 nyarán bekövetkezett katasztrófáról nem helyén való. 10 millió ember maradt lakás nélkül, nem értek egyet Szoszta úr által elmondottakkal. Még most is azon dolgozunk, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni Pakisztán megsegítésére. Nem értünk el eddig sikereket. Ez is azt mutatja, hogy a kereskedelmi politikát érettebben kell megközelíteni az emberi aspektusokat is figyelembe véve a kereskedelmi politikát az emberek szolgálatába kell állítani. A bizottság intézkedései és javaslatai jól kiegyensúlyozott csomagot képeznek, nem szabad, hogy azok alássanak egy már nehéz helyzetben lévő európai iparágat. Az Intaszakbizottság bizottság jó munkát végzett, az ALDE a 37-es módosítást támogatja, amely egy védzáradék valójában. A Pakisztán, Pakisztán most nehéz időket él át. Nagyon sokan nem felelnek meg a különböző elvárásoknak. India magatartásának is meg kell változnia. India szükséges, hogy jó szomszédi gesztust tegyen Pakisztán irányában Hozzákötni eh, mindezt a bombéi támadáshoz, illetve eh, ahhoz, hogy Pakisztán nem segíthet a tetteseket eh, kézre keríteni. Ugyan jogos követelés, de most annak van itt az ideje, hogy a jó szomszédiságot bizonyítsák. A terrorizmus ügyét pedig kétoldalú kapcsolataikban vessék fel Pakisztánnal ahogy ez a közelmúltban meg is történt. Pakisztáni oldalon pedig a kriket diplomácia, amelynek jeleit két hete láttuk, még nem hozott komolyabb eredményeket. A WTO és annak parlamenti közgyűlése Genfben gyors reagálású mechanizmusokat kíván létrehozni annak érdekében, hogy váratlan katasztrófák esetén segítséget kaphassanak az érintett országok. Ezek a kereskedelmi tarifa csökkentések akár egy új kort is, korszakot is nyithatnak kereskedelmi kapcsolatokban. Karim úr kap szót a konzervatívok részéről. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony kollégák. Ez volt a legszörnyűbb természeti katasztrófa, amely valaha sújtotta Pakisztán. Büszke vagyok arra, hogy gyorsan reagáltunk. Georgieva biztos megjelent a helyszínen is, és József Kirani is az Európai Unió válaszáról tárgyalt azonnal. Egészen világosá vált, hogy ki kell lépnünk a korábbi gondolkodási kereteinkből, és új megoldásokkal kell segítenünk. Nem csak segélyekben gondolkodunk, hanem kereskedelmi intézkedésekben is. Ez volt a megoldás, akár rövid távon is. A bizottság sok gondolkodás után és részletekbe menő munka után megpróbált egy olyan megoldást kidolgozni, amely mindenki számára elfogadható de sajnos a módosítások részben, ezekre már utalt a bizottság, visszafogta az előzetes ambícióinkat, és a reakció erejét. A WTO szintjén az ellenvetéseket is számba vették, többen ellenezték az EU javaslatát. Sokan azt mondták, hogy nem szabadkereskedelmi megállapodással kellene ezt a célt elérni, de Pakisztán részéről pedig kereskedelmi enyhítéseket kér a WTO, ez ellentmondás, úgyhogy arra kértem a WTO képviselőit, hogy ezt fontolják meg még egyszer. A parlamentnek meg kell erősítenie a bizottság álláspontját, hiszen ott van a garancia, amit az éves hatástanulmányok jelentenek. Megértem a biztonsági agályokat, de a bombéi támadásokat éppen, hogy túléltem, úgyhogy nem most van itt annak az ideje, hogy kivonuljunk Pakisztán támogatásából, hiszen a parlament hihetősége forró kockán köszönöm kollégák, kezdünk kifutni az időből mindannyian, úgyhogy mindenkit kérek, hogy tartsák magukat az időkorlátokhoz. Taylor úr a zöldek nevében két percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sokakhoz hasonlóan itt a parlamentben többen kifejtették ezt az álláspontjukat. Én is egyetértek azzal, hogy együtt kell éreznünk a pakisztáni áradások áldozataival. Akkor is igaz volt, ez most is igaz, és ezzel egyetértek, bár a politikai akarat hiányzik, inkább a vállalati érdekek érvényesülnek, a VTO húzza az időt, és olyan ajánlásokat tesz, amelyek felhígítják az eredeti javaslatot, a bizottsági javaslatot. Erről már említést tettek, vagyis az időszűkösségéről, már ami a kereskedelmi kedvezmények enyhítését illeti, háromról egy évre csökkent ez, illetve a vámtarifák fokozatos növelése ebben az időszakban illetve egy éves hatástanulmányt írnak elő egy egyéves programra, sőt negyedéves jelentést az alkalmazásról és a végrehajtásról, és ennek az az eredménye összességében, hogy óriási bürokratikus terheket írunk elő egy egyéves programnál, egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyek azt mondják, hogy vigyük vissza ezt a szakbizottsághoz a 43-as módosítót, és valós segítséget nyújtsunk Pakisztánnak. Végül pedig úgy gondolom, hogy ez valóban rámutat arra, milyen fontos, hogy megvizsgáljuk a WTO munkamódszereit, és átalakítsuk valóban demokratikus testületté, amely átláthatóan dolgozik, és amelynek tagjai elszámoltathatóak. Köszönöm szépen. Köszönöm. A GUE nevében Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Már szinte egy év telt el azóta, hogy Pakisztán sújtotta a szörnyű áradás, és mindannyian együttérzünk azokkal, akiket ez érintett ebben az országban. Az igazi botrány az az, hogy a WTO tárgyalások egyre tovább nyúlnak, és ezt mutatja azt, hogy ez a fajta vészszükségre adott segítség nem megfelelő. Ezért mi azt javasoltuk a kollégáimmal, hogy legyen egy B-terv, hogy a pakisztáni népességnek a lehető leggyorsabban segíteni lehessen. Egy alternatív megoldást azonban sohasem tártak elénk. Lehet, hogy a bizottságnak nincsenek ötletei, vagy nem tud mit kezdeni, hiszen a tanácsban mindig vannak akadályok, illetve ellenállások. Úgy tűnik, mintha a WTO nehéz tárgyalásait használnák ki ürügyként azért, hogy nem tesznek semmit. Ezért eh, nekünk, ezt már tudtuk korábban, hogy ez így lesz. Eh, a kereskedelmi könnyítés, a textil, az etanol és a áruk tekintetében, amit Pakisztánnak akarunk adni, illetve a GPS plusz státusz Eh, amit eh, ezt szeretnék adni Pakisztánnak, Banglades azt már megkapta úgy, hogy eh, az ILO konvenciókat sem írták alá. Banglades Pakisztánból is importál termékeket, amiket feldolgoz, majd e- Európába exportálja. Tehát ezért nem lehet engedélyre válni akkor, hogyha, hogyha Pakisztánnak a legszegényebb országok kell akarunk segíteni. Most úgy tárgyalunk erről a kérdésről, hogy hamarosan a bizottság elintárja a preferenciákról szóló áttekintő jelentését. Úgy gondolom, hogy átfogóan e, kell fellépnünk, nem szabad elveszíteni a Genfi tárgyalásokat, úgy gondolom, hogy Pakisztánnak segítenünk kell, mert hogyha elveszítjük a bizalmukat, akkor annak magas politikai ára lesz. Elnök, köszönöm szépen. Az EFD nevében Morgantini úr egy percre. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ez a jelentés elfogadhatatlan. Tudom, hogy voltak áradások az elmúlt évben Pakisztánban, és az is helyes, hogy Pakisztánnak szeretnénk segíteni. Az Európai Unió 1 milliárd eurót folyósított már, ez nem kevés pénz, és ezek az új kereskedelmi könnyítések abszurdak, hiszen ezek egy szektorra koncentrálnak a textilre, amely domináns Pakisztánban, azonban Európában a, ezt a szektort teljesen szétrombolta a nem fair verseny Ázsiából. Nem elfogadható tehát ez a könnyítés, hogyha ezt a parlament elfogadja, akkor azt a vétónak is el kell még fogadnia. Úgy tűnik, hogy néhány ország, mint például India, amely történelmi ellensége Pakisztánnak, az elfogadja ezt, de nem ingyen, csak akkor, hogyha ők is ugyan, ugyanilyen pozitív elbánást kapnak az EU-tól. Úgy gondolom, hogy az EU kereskedelmi politikája rossz irányba halad, és úgy vélem, hogy ezt el kell utasítani, ezt a fajta intézkedést. Elnök, köszönöm szépen. A független nemében Mölcer úr következik. 2001-ben Nyugat-Pakisztán területét szétrombolt az áradás. Azonnali segítséget nyújtottunk Pakisztánnak, most azonban Pakisztán után eh, külön vám kedvezményeket is kapni fog. Azonban nem szabad illúziókat adni az EU-nak azáltal, hogy vám kedvezményeket adunk nekik, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy itt terroristák, illetve atomfegyverek is vannak. Pakisztánnak a politikai vezetése átadta magát a nyugatna, azonban most Bin Laden likvidálása számos kérdést vetett fel Pakisztánnal kapcsolatban. Az, hogy, az, hogy megölték eh, eh, Pakisztán eh, területén Bin Laden, ez felveti eh, Pakisztán szuverenitásának a kérdését is. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Rangel úr következik. Köszönöm, elnök úr, eh, biztos eh, úr és kollégák. Mely Davidnak gratulálnék, aki a néppárt képviselője, mert ő végezte a munkanagy részét, sajnos most nem lehet itt mi mindig úgy gondoltuk, hogy etikai és erkölcsi kötelességünk támogatni a katasztrófa áldozatait, ezért is támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek a hagyományos humanitárius intézkedések körébe tartoznak, sőt azt is gondoljuk, hogy minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy stabilizáljuk a helyzetet Pakisztánban. Ami azonban nem megengedhető, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikáját humanitárius politikának eh, tartsuk, mert annak eh, nagyon szerencsétlen következményei lehetnek. Ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió különös tekintettel azokra a déli országokra, amelyekben erős eh, a textil ágazat, komoly veszteségeket szenvednének el a jelenlegi pénzügyi körülmények között. A WTO, WTO-n belül is nehezen védelmezhető ez az intézkedés. Egyensúlytalanság alakulna ki a WTO rendszerén belül. Tehát egy ilyen helyzettel szembesülve ez a rendeleti javaslat, valamint a 18 havi tárgyalás nehézségeje, nehézségei, ahol is mi minden konstruktív megoldást megpróbáltunk, arra jutottunk, hogy egy olyan módosító támogatása szükséges, amely jelenlegi formájában ezt a rendeletet gyakorlatilag megsemmisíti. Nem Pakisztánnal nem vagyunk szolidárisak, hanem a módszereket nem tudjuk elfogadni. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A parlament jelentése nagyon komplex, hiszen a VTO áldásai szükséges volna ezekre az intézkedésekre, és a bizottság eh, a Genfi egyezmény szellemében járt el, és eh, bizonyos egyez, eh, engedményeket kívánunk tenni kereskedelmileg, de visz, figyelembe kell venni a textil szektor, mint érzékeny szektor szempontjait. Spanyolország már most is súlyosan megszenvedi a válság következményeit ezen a területen, ezért ezek az intézkedések a nemzetközi kereskedelmi keretekben kell, hogy megtörténjenek, még ha sürgősek is, Pakisztánnak valóban segíteni kell, de nem úgy, ahogy a bizottság javasolja. Figyelembe kell venni az európai ipar érdekeit, különösen ilyen kényes, érzékeny területeken, és olyan intézkedésekre van szükség, amely nem mond ellent a WTO által elfogadott szövegnek, ezért szeretném, hogyha átgondolnánk ezt a javaslatot, és mi nemmel fogunk rá szavazni. Köszönöm szépen, Ferejre úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, a rendelet tervezettel, mert megint ott tartunk, hogy világosan és elítélhetően képmutató a bizottság, hiszen a humanitárius segélyek területére visszát egy olyan témát, amely kifejezetten kétoldalú üzleti kapcsolatokra vonatkozik, gazdasági kapcsolatokra vonatkozik. Kihasználja ezt a természeti katasztrófát, amely Pakisztánt sújtotta, és megpróbál eh, bizonyos nagy tagállamok által képviselt nagy gazdasági csoportok érdekét eh, szolgálni. Az egész elképzelés arra vonatkozik, hogy Európa nagy importőreinek kedvező kereskedelmi intézkedéseket tegyünk. Ez olyan kezdeményezés, amelyek kapcsolatosan a jelentés is elismeri, hogy Európa textiliparára negatív hatással lesznek ezek az intézkedések, ezt egyébként is rosszul érintette már a világkereskedelmi liberalizálások sora. Növekszik a munkanélküliség és a szegénység ezekben a régiókban, mint például Portugália. Nagyon súlyos gazdasági és társadalmi hatásai vannak. Az IMF és az Európai Unió teljesen legitim módon avatkozott közbe ebben a helyzetben. Portugália egyhangulag a kereskedelmi engedmények ellen van. Meg kell védenünk Európa textiliparát és az ezzel által fenntartott munkahelyeket. Bizottó asszony egy percben. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Ma este egy olyan rendeletről tárgyalunk, amely, megs- amely megsérti Európa érdekeit és állampolgárainak érdekeit a szolidaritás örve alatt. Olaszországban a textilipart próbáljuk védeni olyan országok textiliparától, mint Örökország, India vagy Pakisztán, nincsenek meg a, még a minimális szakszervezeti vagy munkavállalói jogok sem ezekben az országokban, és pontosan ezért helyezik át ide a egységeket, és ez a foglalkoztatás szempontjából nagyon kártékony Európa szempontjából. Jelen pillanatban Európa úgy tűnik, hogy valóban kötelezettséget vállal, de olyan kötelezettséget, amely állampolgárai érdekeinek ellenébe mutat. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés kudarcot vált Papasztánkosz úr két percben. Köszönöm, eh, elnök eh, úr Természetesen támogatjuk az EU humanitárius fellépését, és megértjük azt is, hogy az Európai Bizottság amellett érvel, hogy autonóm kereskedelmi preferenciákkal segítse Pakisztán. Ugyanakkor nem tudom elfogadni az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, mely szerint alapvetően két európai iparágat tesz ki ennek a versenynek, az etanol és a textil iparágat. Hadd mutassak rá, hogy az EU textil ágazatát már az elmúlt két évben jelentős támadások érték a WTO kereskedelem liberalizációs tevékenységéből kifolyólag. Én görög képviselő voltam négy parlamenti ciklusban, Naosza görög régiójában, térségében. Ez az egyik legnagyobb munkanélküliséggel sújtott régió egész Európában. Ennek az oka az, hogy a globalizáció a textilipart különösen nagyon nagy mértékben sújtotta. Ami az etanolt illeti, ez egy most születőben lévő európai iparágazat, amelybe komoly befektetéseket eszközöltek. Nem szabad nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy Pakisztán, Pakisztánban ez a két iparág különösen versenyképes. Ráadásul semmifajta feltételeket nem támasztunk a kereskedelmi liberalizáció, illetve preferenciák területén, e, nem úgy, mintha a GSP plusz státuszról tárgyalnánk. Az én kérdésem az az, hogy ténylegesen az árvíz által sújtott népességet támogatja-e ez az intézkedés. Nekem megvannak a magam kétségei, és e, bár én mindenkinek a jó szándékát elismerem, azért hadd mondjak el annyit, hogy más iparágakban kellett volna preferenciákat adni. Nem feltétlenül csak a textiliparra kellett volna ezt a terhet terhelnünk. Ami pedig az időintervallumot illeti, ott a néppárti módosítónak megfelelő óvintézkedésekre van szükség. Lange úr következik. Szám. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom mindannyian tudjuk, hogy segíteni kell a pakisztániaknak azonban a bizottság által javasolt eszköz nem jó három okból. Először is nem lehet igazolni azt, hogy a kereskedelmi könnyítések a, valóban eljutnak az eredással érintett emberekhez. Pont ellenkezőleg a textilipar Pakisztánban más régiókban van, és itt már növekszik is, tehát nem igazán érintette a textilipart ez az áradás, és azt, hogyha a kereskedelmi könnyítéssel akarjuk elérni azt, hogy az áradás által sújtottakat segítsük, az nem tudjuk elérni ezt. Egy olyan országról van szó, ahol a GSP plusz standardoknak nem felelnek meg, és most ezeknek adunk, ennek az országnak adunk ilyen könnyítéseket, és vannak olyan országok, amelyek teljesítik ezeket, mint például Banglades, és ezzel azt a jelzést adjuk, hogy, hogy enélkül is el lehet um, érni ezeket a könnyítéseket. Harmadik sorban ez nem szolidális megközelítés, mert az európai országokban ez terheket jelenthet. Úgy gondolom, hogy mindenképpen szolidárisnak kell lennünk, mindenkit figyelembe kell venni, és ehhez azt kell, hogy közvetlen támogatást adjunk az árvíz által sújtottaknak. Köszönöm a figyelmüket. De. Köszönöm szépen, Zelevszki úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy valóban sajnálatos eh, ez a katasztrófa, és együttérzünk a pakisztániakkal, és nagyon szép dolog, hogy az Európai Unió azonnal humanitárius segítséget nyújtott. Pakisztán jövője nagyon fontos a világ számára és Európa számára is. Nagyon fontos országról beszélünk, a terrorizmus elleni harcban lényeges szerepet kap illetve bevándorlási forrás az Európai Unió irányába. Sajnálatos módon eddig az Európai Unió még nem dolgozott ki új szakpolitikát Pakisztán kapcsán. A kereskedelem politikai kedvezmények elképzelésének nincsen világos célja. A bizottság még nem tudta pontosan indokolni ennek az eszköznek a használatát. Az INTA bizottságban legalábbis nem tudta ezt bebizonyítani. A javaslat nem segíti az áradások áldozatait, sem pedig az országot fejlődésében, az EU számára fontos érdek a terrorizmus elleni harc, illetve az ország gazdasági fejlődése. Ennek az alapja, mint máshol is, a jogállamiság megteremtése lehet. Ezért ilyen javaslatok helyett, amelyeknek nincsen világos célja, egyértelmű gazdasági együttműködési és gazdasági segítségnyújtási programot kellene kidolgoznunk Pakisztán számára, amelynek feltételei is vannak. Hogyha Pakisztán szorosabb kapcsolatot szeretne az EU-val, akkor bizonyítania kell, hogy a terrorizmus elleni harcban és a jogállamiság építésében együttműködik, így valóban egy átfogó programon lenne szó, nem pedig bizonyos gazdasági ágazatokat támogatnánk csak. Ezt a javaslatot el kell utasítanunk, Aston asszony pedig felkérem arra, hogy a jövőre nézve Pakisztánnal való együttműködésre átfogó terület mutasson be Martin úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Nyolc hónapja javasolt a bizottság egy nagyon értelmes javaslatcsomagot Pakisztán megsegítésére. Nyolc hónappal később még mindig vitázunk róla, nem hajtottuk végre, ezért volt szükség erre a csomagra. Különbség van a segély és a kereskedelmi csomag között. A segítség nagyon fontos Pakisztán számára, de a kereskedelmi politikai csomag arra irányul, hogy ösztönözze az országot a gyárak újraépítésében, a textil és más iparágok újra beruházásaiban, és eh, nem igaz, hogy a textilipart nem érintette az áradás. Az textilipar eh, egy része más területeken van, de nagy eh, része az áradásra sújtott területeken található volt. Ezért fontos, hogy ösztönözzük a textilipar újraépítését, bizonyítva, hogy piac van a termékeikre. E képzelhető, hogy egy védzáradékot is beilleszünk a szövegbe, de hogyha egy tél el, egy év eltelik, jobb, ha nem is csinálunk semmit, mert ez nagyon hosszú idő a befektetések szempontjából. A VTO nem volt túl támogató. A Renaldi úr beszélt a munkanélküliségű szegénységi szempontokról, és remélhetőleg India fel fogja ismerni a biztonsági szempontokat is, és segít Pakisztánnak, hogy munkahelyeket teremtsen, és biztonságot a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Köszönöm, most a KHDI szakasz következik. Zaborska asszony kap először szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, úgy tűnik, hogy eh, egy olyan témáról beszélünk most, amely néha megosztja ezt a házat. Minden itt elhangzott érve ellenére egyetértek az Európai Bizottsággal. A DEVE szakbizottság tagjaként hadd hangsúlyozzam a fontosságát az ilyen katasztrófák nyomán nyújtott segítségnek. Ilyen segítségre van szükség, humanitárius segítséget már nyújtottunk is, ugyanakkor ez nem elegendő. Arra kell, abban kell segíteni a népességet, hogy magukon segíthessenek. Ezért is szükséges ideiglenesen felfüggeszteni a vámintézkedéseket. Ez az ideiglenes időszak segít majd a problémák eh, megoldásában, és remélhetőleg megvizsgálhatjuk azt is, hogy ez a megközelítés eh, az hasznos-e, és ennek megfelelően az EU fejlesztési politikáját átírhatjuk. Az, a legnagyobb veszély e az EU textiliparára egyébként is Kína, nem pedig Pakisztán. Jutnas úr következik. Unii din noștri ați observat. Köszönöm szépen. Ami ezeket az érveket illeti, az engedmények mellett mármint hogy kereskedelmi engedményeket tegyünk. Kérdés, hogy mi az ideális megoldás az áldozatok számára. Több kolléga elmondta, hogy a kereskedelem nem a megfelelő eszköz ilyen kontextusban a reakcióra. Az ilyen segítségnyújtás nem direkt segítségnyújtást jelent az árvíz által sújtottak számára, hanem kiegészíti a humanitárius segítségnyújtást, és úgy gondolom, hogy ezzel ösztönözni tudjuk a pakisztáni gazdaság fejlődését, az humanitárius segítség és a kereskedelempolitikai eszközök léteznek már Európában. Hmm, ennek az is a célja, hogy szolidaritásunknak adjunk tanúbizonyságot ezekre az országokkal az elmúlt évben bekövetkezett áradásokról készített képek, képsorok borzalmasak voltak. Az Európai Unió mindent megtett annak érdekében, hogy megsegítse azokat a milliókat, akiknek az életét lehetetlenítette. tette ez a tragédia. A kereskedelmi intézkedések politikailag vikatottak, nem csak Pakisztánban, hanem az egész régióban. Osama Bin Laden jelenléte Pakisztánban megint csak rámutatott a pakisztáni hatóságok kétarcúságára a terrorizmus elleni harcban. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ezek a sürgősségi kereskedelmi preferenciák a pakisztáni hatóságokat jutalmazzák. A másik eh, meglátásom az, hogy Banglades eh, fogja elszenvedni a következményeit ennek a tisztességtelen versenynek, pedig ott is eh, volt áradás, és ott is a textil a legfontosabb ágazat. Ezek az intézkedések természetesen olyan intézkedések, amelyeket mindent, amelyek elbírálásakor mindent meg kell fontolnunk. Obermeyer úr következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Biztos úr, ez a javaslat, ez az európai textilipart támadja, erről nem is kell beszélni. De nézzük meg egy másik aspektust is. A vámkönnyítést csatolni kell, össze kell kötni az emberi jogokkal. A nők helyzete borzasztó, a istenkáromlásról szóló törvény és ugyanilyen botrányos. Pakisztánban valóban szörnyű ez a helyzet, ezt lehet látni különböző egyetemeken is. Tehát a radikalizmust kell leküzdeni, ezzel kell foglalkozni. Az Európai Unió nem, lehet, nem adhat csak úgy kereskedelmi előnyöket, anélkül, hogy az alapvető kérdéseket nem tartatja be. Köszönöm szépen. Uh, no one had you down for catch the eye. I... Jean, senki sem írta föl a neved, nevedet, de hogyha megígéred, hogy tényleg időbe szóltál, akkor megkapod az egy percet. Tessék, Lambert asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok annak a delegációnak az elnöke, vagy Pakisztánnal foglalkozik, és krokodilkönnyeknek lehetünk itt a tanúi. Olyan emberek olyan nézeteket hallottunk, amelyekkel általában homlok egyenest ellenkezőeket szoktunk itt hallani. Amikor ebben a házban először hallottunk erről az intézkedésről. Azt mondta a bizottság, hogy az európai exportokat nem ássák alá ezek az intézkedések. Megváltozott-e ez? Megkérdeztük, megkérdezték tőlünk, hogy miért a textiliparra koncentrálunk, nos azért, mert ez a legfőbb exportágazata Pakisztánnak, nem tudnak hirtelen mást kitalálni <clears throat> Természetesen többféle módon lehet ezt a kérdést megközelíteni. Meghallgattuk a pakisztániakat is. A pakisztáni képviselők azt mondták, hogy a saját hazájuk iparágát, ez tényleg textiliparát, ez, ez tényleg támogatná. Tehát gondoljunk arra, hogy milyen üzenetet küldünk akkor, ha most visszalépünk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az Európai Bizottság részéről Tegucht biztos úr kap szót. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni, meg, elnézést kérni azért, hogy későn érkeztem, de repülővel érkeztem Brüsszelből, és önök kicsit gyorsan vették az előző napi rendi pontokat, ami egyébként dicséretes, csak eh, én nem erre számítottam. Feljegyeztem azokat eh, a beszédeket, megjegyzéseket, amik itt elhangzottak. Nem eh, FTA-ról van szó. A hozzászólók nagy része azt gondolta, vagy azt mondta, hogy ez egy közvetlen külföldi támogatás, nincsen tehát helye a társadalmi kondicionalitásnak, vagy a szociális kondicionalitásnak, nincs helye ilyen összefüggéseknek, összefüggések vizsgálatának, mert itt egy ideiglenes, rövidtávú intézkedésről van szó. Nem a GSP-ről beszélünk, ez a másik dolog, amit mondani szeretnék. Később döntünk egy másik kérdéskör során abban, hogy melyik ország tartozik oda, melyik nem. Ez egy bizottsági válasz a pakisztáni áradásokra. Két éves könnyítések, amelyeket egy évvel meg lehet hosszabbítani. A módosító, szerint egy évre akarják korlátozni az első szakaszát ezen intézkedés sorozatnak, szerintem ennek semmi értelme nincs. Feltették a kérdést, hogy miért nem döntöttünk már, és miért több mint egy évvel az áradások után beszélünk erről a dologról. Nos, mi azonnal felvetettük ezt a vto ban ezt az csomagot, de a vto n belül komoly problémákba ütköztünk eh, Pakisztán eh, eh, szomszédai részéről, akiket most nem nevezek meg. Azóta próbálunk megoldást találni, remélhetőleg jó irányba haladunk, és remélhetőleg hamarosan megállapodunk ezekkel a szomszédokkal. Kicsit befolyásolja ezt persze az, ami a közelmúltban történt Pakisztánban, de alapvetően a WTO engedélyéről vagy jóváhagyásáról van szó, vagy van szükségünk, amely viszont csak egyhangúan születhet meg. A WTO-t nem tudjuk kikerülni, megpróbálunk, megpróbáljuk ezeket az intézkedéseket ott keresztül vinni. Én nem beszélnék álszentségről vagy krokodilkönnyekről, mint az egyik előző felszólaló tette. Inkább semlegesen úgy fogalmaznék, hogy ami itt elhangzott most, az nem feltétlenül áll összhangban azzal, ami a múltban elhangzott, és nem feltétlenül azért, mert azóta elmúlt egy kis idő. Az érvrendszer a vám könnyítések mögött nem változott azóta sem ez az intézkedés csomag a ténylegesen áradásokat elszenvedett népességet célozza-e meg? Hangzott el a kérdés, igen, részben igen. Már korábban is küldtünk 480 millió euró erejéig támogatást arra, abba a térségbe. Tehát nem változott az érvrendszer, és nem gondolom, hogy most egy másik irányba kellene elindulnunk. Feljegyeztük és megvizsgáltuk azokat a problémákat, amelyek jelentkezhetnek Európában az etanolipar, illetve a textilipar területén. Van egy védzáradéka ennek az anyagnak. Szerintünk ez a védzáradéka az esetlegesen bekövetkező problémák kezelésére tökéletesen alkalmas lesz. Nagyon egyszerű a kérdés, vagy támogatják, vagy sem. A bizottság támogatja ezt az intézkedéscsomagot, és azt gondolom, hogy gazdaságfejlesztési szempontból, illetve biztonság politikai szempontból, ami megint csak egy olyan kérdés, amit Pakisztán vonatkozásában vizsgálni kell, de nem lenne helyén való, hogyha az Európai Parlament leszavazná ezt a csomagot. Köszönöm. Köszönjük. Az utolsó hozzászóló Moreira úr lesz, két percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr és üdvözlöm Devust biztos urat. Igaz, késete egy kicsit, de megértjük, hogy miért. És még eh, mindig eh, van időnk arra, hogy meghallgassa a biztos úr eh, a záró felszólalásomat előadóként, kényszer előadóként engedjenek meg néhány észrevételt. Először is ez a vita is megmutatta, hogy nagyon megoszlanak a vélemények, nem csak a szakbizottságon belül, hanem ebben a körben is. Másodszor a bizottság javaslatai bizonyos érdemekkel is rendelkeznek. Az Európai Bizottság vagy inkább a szakbizottság úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság javaslatai nem minden szempontból meggyőzőek, de két záró észrevétellel szeretnék még élni. Nem lehet azzal vádolni a szakbizottságot, hogy rosszul járt el. Persze a bizottságnak mentességre van szüksége a VTO-tól, és lehet, hogyha a mentességet nem kapja meg, akkor feleslegesen szavazunk de azért tovább kell vinni ezt az ügyet. Figyelembe vettük a várható változásokat. A bizottságnak jogszabályalkotási kezdeményezés szempontjából monopóliuma van. Ezt a javaslatot most bemutatta, és hogyha a mentességet nyújtják a VTO-nak, akkor ez nem feltétlenül az lesz, amit a parlament megszavazott, és a tanács pedig a bizottság eredeti javaslatától különböző szöveget szavazott meg, és ez fontos akadálya a vitának. Figyelembe vettük a változásokat, amelyeket a bizottság, illetve a tanács eszközölt. Köszönöm szépen. Köszönöm, kollégák. Ezzel le is zárhatjuk ennek a témának a vitáját. Holnap délben szavazunk erről a kérdéskörről. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli kérdés az Európai Bizottság